Montagnachmittag. Üdvözlöm a kollégákat a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban. Gondolom nem kell önöket most külön felébresztenem, hiszen mindenki kipihent és friss. Nézzük a napi rendet. Megkapták a napirend tervezetét. Van-e ezzel kapcsolatban módosító igénye bárkinek? Ha nem jelentkezik senki, akkor azt elfogadottnak tekintem és elmondanám, hogy itt most sokféle típusú ülés lesz, amit végig a weben közvetítenek majd. Tehát bármit, amit itt elmondunk, azt rögzítik a kamerák. Nézzük a, az előző üléseink jegyzőkönyveit. Szeptember 17-18-ai, szeptember 26-ai, 27-i, október 8-9-i és október 15-i jegyzőkönyveket, ha nincsen ezekkel kapcsolatban, és ezt kérdezem, megjegyzésük, akkor ezeket elfogadottnak tekintem. És akkor az első érdemi négyes napirendi pontunkra térünk rá, amely a 2010-es mentesítési eljárással kapcsolatos. Brad úr, a jegyzőkönyvekkel vagy az ügyrenddel kapcsolatos megjegyzése van? Elnök úr, igen, elnézést beszéltem, amikor ön is beszélt. Szerettem volna a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, vagy egy témát felvetni. Szabad most? A fordításokkal kapcsolatban van egy gondom. Múlt héten kaptunk egy anyagot, amelyet a képviselői kérdésekre válaszul adott a hivatal. Ez angolul és franciául született meg. Ez egyik sem fordítás, hanem mind a két nyelven eredetinek ö, minősült, hiszen egyes kérdéseket angolul, mások franciául tettünk föl, és ezért kérdezem azt, hogy miért nem lehetett ezt legalább a legfontosabb nyelvekre lefordítani, mert, mert az angol nyelven föltett kérdésekre vegyes nyelvű válaszokat olvasunk, néha válaszon belül is angol és francia a szöveg, és ez szerintem ez elfogadhatatlan. És ráadásul ma délután 2 óra 20 perckor kaptam meg egy nem hivatalos fordítást a titkárságtól, ezt köszönöm. Na de hát minket megillet a hivatalos fordítás is nem. Miért kell itt valakinek külön munkában fordítania, hogyha ez alapvető jogunk, hogy ezeket az anyagokat megkapjuk nyelveken, hiszen ha időben feltettük a kérdéseinket a szakértőknek, akkor legalább néhány nyelvre fordítsák le ezeket, és ne kapjunk ilyen vegyes saláta változatokat. Nem értem, hogy hova lett a fordító szolgálat elnök úr. A titkárság kezdeményezte a fordítást, de sajnos nem lett kész időben, és igyekeztünk a meglévő fordításokat legalább az önök kezébe adni. Örülök, hogy ön nem máltai, nem akarok persze ironizálni a máltai nyelvvel sem, csak nincsenek hivatalos munka nyelveink. Nálunk valóban vagy 23 nyelvünk van, vagy egy se. Ezek egyenlőek elvileg. A gyakorlatban azonban tény, hogy hát itt is alkalmazzuk néha a munkanyelvek elvét, de még erre sem volt idő. Tehát a fordításokat nem lehetett ennyi idő alatt levezényelni, de meg lesznek a fordítások, sőt állítólag itt azt mondják nekem, hogy már köszönöm a titkárságnak, hogy maga a titkárság is informálisan lefordította angolra ezeket a válaszokat, de én nem csak az angol nyelv miatt beszélek, hanem általában mondom, hogy ha egy képviselő kérdést tesz föl, és nem érti meg a választ, mert nem beszél azon a nyelven, akkor hogyan képzelhető el az érdemi munka? Igen, ez egy kafkai helyzet, ismeri el az elnök. Inge Gressle, ezzel kapcsolatban? El szeretném mondani, hogy az irónia csúcsa, hogy pont azok panaszkodnak, akiknek a nyelvén 95%-ban megvan a szöveg. Ha valaki panaszkodhat, akkor az pont nem egy angol anyanyelvű kolléga, ezt hagyd mondjam el, mert minden évben több száz oldalnyi anyagot olvasunk el angolul, nem angolként, és örülök, hogy ezt most elmondhatom minden más képviselő nevében, hogy végre nem csak angolul, hanem egy kicsit franciául is volt ez a szöveg, és akkor a németről még nem is beszéltünk. Tehát németül ugye sokan beszélnek itt, és mégsem kapjuk meg az anyagokat németül. Tehát ez egy kicsit ironikus, hogy pont azok panaszkodnak itt, akiknek gyakorlatilag mindig minden anyag megvan a saját nyelvükön, és most kivételesen néhány mondat kivételével nincs. Igen, az irónia csúcsa, fogalmaz Gressle asszony. Ön akkor nem a, a csúcs találkozóról beszél, ugyebár, mert azt is csúcsnak szokták emlegetni, akár klimaxnak is. Bradborn úr, mit kíván ehhez fél percben hozzáfűzni? Gressle asszony ha jól hallgatott engem, akkor ö, én nem azt mondtam, hogy angolra szeretnék minden anyagot fordítatni, hanem minden főbb nyelvre, ezt kértem. Tehát egy szóval sem kértem azt, hogy angolra legyen minden fordítva. Én tudom, tudatában vagyok, hogy ez egy soknyelvű intézmény, és pont ezt mondtam, hogy miért nem több nyelvre fordítják le az anyagokat. Legalább a legfőbb nyelvekre, ha nem is képes a szolgálat minden nyelvre mindent lefordítani. Jó. Néha az angolok nak is megvan a maguk baja, mert amit mi angolnak hívunk, amikor angolul beszélünk, az lehet, hogy számukra érthetetlen. Jó, lezárhatom ezt a témát. Én németként, én ellenzem Redbull javaslatát, ugyanis egy oldal 23 nyelven való lefordítása kb. 600 euróba kerül. Az ön kormánya nem most akarja éppen csökkenteni az EU-ba befizetendő összegeket? Okay. The, the rebate, the British is justified if everyone, everybody speak English. Can we stop it now, please? Uh, I, I, I can't resist the temptation to say that it all sounds Greek to me. <laughs> csak annyival szeretném lezárni, hogy ez az egész nekem kínai. Jó, hát ez tényleg érdekes, mondja az elnök, kedves kollégák. Akkor azt javaslom, hogy a négyes napi rendi ponttal folytassuk. A mentesítési eljárásról van szó, 2010-es mentesítési eljárásról. A az Európai Parlament főtitkárát sok szeretettel köszöntöm, Klaus Velle urat, a jelentéstevőnk Boguszláv Liberácki. Bevezetőként a következőt szeretném elmondani. Először is Költségvetési Ellenőrzési Bizottság pozitívan értékeli azt, hogy az Európai Parlament főtitkára már másodszor van itt, és jelenik meg a 2010-es költségvetési mentesítés témájában. A tanács elnöke eddig egyetlen egyszer sem volt hajlandó elfogadni a meghívásunkat, a kedves és vonzó kis eh, szakbizottsági meghívásunkat, úgyhogy ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni mindenki előtt. Na most eh, itt eh, ez egy második vita, nem a 2010-es vetesítésről van szó, erről vele úr majd a következő jövőre január 21-én áll rendelkezésünkre, és tájékoztat bennünket erről a témáról. Úgyhogy azt kérem, hogy a hozzászólások esetében 2010-es évre, mint follow-up témára koncentráljunk. Úgyhogy akkor először a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogyha hozzá szeretne szólni, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Hangsúlyozni szeretném, hogy én ugye lengyel vagyok, de angolul fogok beszélni, hogy mindenkinek kedvében járjak. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy mindig is a következőt gondoltunk. Az Európai Parlament köteles a jó szabályozás elvét figyelembe tartani, a polgárok érdekét, vagy legalábbis többség érdekét ezzel szolgálva. A költségvetés és a megtakarítások alá vannak tehát rendelve, rendelve annak az általános feladatnak, hogy hatékony működést kell garantálnunk az Európai Parlament hatékony működését. És nagyra értékelem azt, ahogy főtitkár úr kiáll emellett, és megjelent a körünkben, hogy akár esetleges kritikáinkkal is szembesüljön. Egyelőre csak a parlament költségvetésével foglalkozunk, Szerencsére. Jelentésünkben egy évvel ezelőtt leszögeztük, hogy melyek a legfontosabb területek, irányok, trendek és fejlemények, amelyeket fontosnak tartunk követni, és amelyek változnak. Általában leszögezhető, hogy a főtitkár úr által nekünk adott válaszok meggyőzőek voltak, a parlament jó irányba fejlődik. és ugyanakkor az is tény, hogy kényszerűek vagyunk takarékoskodni, költségcsökkentés volt sok területen. Például az utazások költségeit 16%-kal kellett csökkenteni, ez 15 millió eurónak felel meg, és számos terület számain ugyanezt látjuk. Ugyanakkor én egy eurót sem takarítanék meg szívesen olyan területeken, amelyek közvetlenül befolyásolják munkánk hatékonyságát. Nézzük meg gyorsan, hogy mit is jelent. A pénzügyi irányítást a főtitkár feladata kialakítani munkatársaival közösen. Ez alapvetően jól működik. A biztonság, az épület biztonsága ö, jó kezekben van immár, és nem kerül sokkal többe, vagy ha nem is kerül többe, mint korábban, viszont a szolgáltatás javult, egy ilyen nehéz időszakban. Az Európai Történelem háza jó, hogy megvalósult, illetve hát még most is ö, tart, és jó az a koncepció, amelynek eredményeképpen ö, munkánk, ö, a jöv, jelenleg és jövőbeli munkánk is ö, népszerű megfogalmazásban a polgárokhoz közelebb került. A működés költséghatékonysága tekintetében pedig tény az, hogy évről évre kevesebb pénzből gazdálkodnak a pártok, és a főtitkár úr egyensúlyt talált ezen a területen is. A, az újságírói díj ö, problémája is ö, jó lezárlásra került. Azonban továbbra is dilemma, hogy az épületek, infrastruktúrák tulajdonunkban legyenek-e, vagy béreljük-e őket. Mert a fenntarthatóság és az azonnal és távoli költségek dilemmája szembesül itt. Ezt a dilemmát újra felvetették a képviselők. Erre a főtitkár úr ö, részletesen válaszolt, és ezt el tudjuk fogadni vita alapként. Hogy ne húzzam túl hosszúra mondókámat, röviden összefoglalnám mondani valónkat. Bizottságunk javaslatait a főtitkár komolyan vette, másodszorban. Ezzel együtt jó irányba fejlődik a parlament. Lehet vitatni a fejlődés gyorsaságát, tempóját. Egyesek azt mondják, hogy ez túl lassú, mások, hogy túl gyors, de egy biztos, hogy az irány jó, egyre jobban megfelelünk funkcióinknak és kihívásainkkal szembe tudunk nézni. Egy általános megjegyzésem még lenne, amely nem egyértelműen egy igen vagy egy nemen, nem válasz, hanem pusztán annyi, hogy vannak olyan területek, ahol további gondolkodásra lenne szükség, hogy hogyan lehetne még hatékonyabbra szervezni egyes alterületek működését. Ezen a területeken maradt bennünk néhány kérdés, de itt is csak úgy fogalmazunk, hogy itt is további gondolkodást igényel a, a helyzet, nem éles kritikát kívánunk gyakorolni. Tehát elégedettek vagyunk a válaszszal, és köszönjük, hogy megjelent. Köszönjük, Liberacki úr! a bevezető előadást, most akkor megadom a szót a főtitkár úrnak, Klaus Vele úrnak. Parancsoljon! Ja, herzlichen Dank! Köszönöm szépen, elnök úr! A 2010-es mentesítésről beszélünk, a 2010-es mentesítés végrehajtásáról. Ez év május 7-én fogadták ezt, el ezt a jelentést. Számos anyagot kaptunk a témával kapcsolatban. Természetesen a dolog természetéből adódóan nem sikerült még mindent végrehajtani. Részben politikai folyamatról van itt szó, és természetesen azt is tudjuk, hogy a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és az elnökség közötti feladat megosztás érvényes. Az együttműködésünk során a költségvetés korrekt végrehajtásáról van folyamatosan szó, azonban egyre fontosabbnak tartom azt is, hogy az eszközök, pénzeszközök felosztásának hatékonyságát, felhasználásának hatékonyságát állítsuk a középpontba. Ez a Költségvetési és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságra egyformán vonatkozik. 2013-ban 1,9%-kal növekedett a költségvetés Horvátországgal együtt. Ez azt jelenti, hogy egyértelműen az infláció alatt maradtunk mind Luxemburgban, mind Brüsszelben. Tehát a hatékonysági tartalékokat kell felhasználnunk az elkövetkezendő 7 eh, évben, hogyha innovatívan új eh, feladatokba akarunk fogni. Ez azt jelenti, hogy nem igazán eh, megszorításokról van szó, vagy ezekre van szükség, de szerintem, hanem inkább strukturális reformokra, amelyek a nagy posztokból indulnak ki. Ezt gondolom, azt gondolom, hogy már számos területen nagy előrelépést sikerült elérnünk. A a fordítási ö, ö, osztályon 1350-ről 1500-ra, majd 1800-ra, majd 2000 oldalra növekedett a termelékenység évente. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen 100 munkahelyet lehet leépíteni. És mi vagyunk a leghatékonyabb fordítói szolgálat az európai intézmények között. Az európai, ami a tolmácsolást illeti 10 millió eurót kívánunk megtakarítani a jobb szervezésnek köszönhetően. A mai a dolgok mai állása szerint nem is 10, hanem 17 milliót tudunk megspórolni, mégpedig meg e, elfogadták a szakbizottságok, hogy hétfőn, kedden, vagy szeren csütörtökön üléseznek, tehát nem mindig csak kedden és szerdán ezért a saját tolmácsainkat jobban kihasználhatjuk, és a külső tolmácsokat, a szabadúszó tolmácsokat csak négy napra, tehát akkor hívjuk meg, hogyha négy napig tudnak maradni, egyszer kell csak tehát fizetni nekik egy heti munkáért, a delegációs utazások a zöld heteken lesznek, eddig Ilyenkor a tolmácsoknak nem volt munkájuk, most delegációs utazások miatt lesz, és szorosabb az együttműködés a régiók bizottságával és az EGSB-vel, és ezek is olyan módszerek, amelyek javítják a tolmácsok kihasználását. A biztonsági téma is nagyon fontos, erről is beszéltünk. Itt sikerült egy lépéssel előbbre lépni. Az elnökség úgy döntött, hogy a biztonság kérdését Brüsszelben és Strasbourgban internalizálja. Abból indulunk ki, hogy itt nagy megtakarításokat lehet elérni. 5 millió euró évente az a megtakarítás, amiből kiindulunk. És a biztonsági munkatársak nagyobb lojalitással kötődnek majd így az intézményhez. Ez nagy probléma volt korábban, hogy csak rövid időre szerződtettünk biztonsági munkatársakat, és ez nem volt megfelelő. Nyilván ismerik azt a tényt, hogy a, a Költségvetési Bizottság és az elnökség között van egy közös munkacsoport az utazások témájában. 4 milliós megtakarítást tudunk elérni itt eh, azzal, hogy a napi díjakat nem indexáljuk, az e-business eh, jegyeket foglalunk, és pénteken nem lehet aláírni a választói kerületi héten. Emellett nagy fáradozásokat láthatunk az az utazási irodában a legolcsóbb jegyeket igyeksz, igyekeznek megtalálni, 1,5 milliós megtakarítást érhetünk el ezzel. Attól függően, hogy ez sikerül vagy nem, az elnökség még egyszer foglalkozik ezzel a kérdéssel, és azzal, hogy a, ö, melyik a jó politika, hogyha az utazási irodai szolgáltatásokat externalizáljuk vagy internalizáljuk. A Költségvetési Bizottságnak azt fogjuk javasolni, hogy az Adenauer épület és a Trigel épületnek a törlesztését végezzük, vagy törlesztésére adjuk ki a megtakarításokat. A jelentéstevő utalt arra, hogy 9, illetve 8, illetve 7 millióra csökkentek a költségek és meg kell néznünk, hogy milyen egyéb megtakarításokat érhetünk el házon belül. Nagyon sok munkatársunk van, aki kiválóan képzett, és ezt a munkát el tudja végezni. Ebben az évben intenzíven tárgyaltunk a Költségvetés és Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal az Adenauer épületről. A vásárlás 20 év alatt sokkal jobban megéri, mint a bérlés. 363 millió euróról beszélünk itt. Világos az is, hogy kiváló feltételeket kapunk a luxemburgiaktól, és ezért érdemes ezt a beruházást elvégezni. Utolsóként az intézményközi kapcsolatokról a következőt mondanám. Az intézményközi együttműködés itt segíthet a költségek megtakarításában, de csak akkor, hogyha nem mindig automatikusan az Európai Bizottságnál van a vezetés. Más ö, intézményekkel is együtt lehet működni, mind a fordítás, mind a tolmácsolás területén együtt lehet működni a az intézményekkel, de lehet, hogy vannak más területek, ahol mások hatékonyabbak. Végül pedig ebben az évben egy szisztematikus ellenőrzést végeztünk el az érzékeny posztokon. 5000 munkatársról van szó, 5000 munkatársat világítottunk át, azzal kapcsolatban, hogy megnézzük, hogy kompenzációs intézkedéseket vezessünk be, vagy erősebb mobilitási motivációkat vezessünk be. Létrejött egy kis egység, amely a költség és minőség ellenőrzéssel foglalkozik, ez a kis egység foglalkozik olyan kérdésekkel, amelyek a pénzügyi igazgatás új informatikai rendszerének a Finod, illetve Finex megújításának a problémáival foglalkozik. Ezek ugyanis a, a, a te, ezek ugyanis a teljesítő képességük határához jutottak, új szoftvert kellett találnunk, mert a szoftver terepítő cég nem volt képes már ezeket eh, fenntartani. Most az SAP eh, alapon dolgozunk, a tanács és az Európai Bíróság ugyanezzel a szoftverrel dolgoznak, és ebben a szoftverben más információs rendszerek is léteznek, illetve ehhez mások is csatlakozhatnak, például a személyügyi eh, területen. Ez a szoftver nem csak standard feladatokat tud elvégezni, hanem eh, analitikai eh, eszközöket is rendelkezésünkre bocsát. A menedzsment és a költség ellenőrzés területén segít ez nekünk, úgyhogy eh, ahogy az új rendszer meg lesz, az új törvényhozási ciklusban nem csak esetenként, hanem szisztematikusan képesek leszünk a menedzsment, illetve a politikai vezetés számára döntéseket előkészíteni. Köszönöm szépen, Velle úr, mondja az elnök. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. Éfaltis Vitéa következik először. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a főtitkár úrnak, hogy beszámolt, e, és e, hogy eljött ide hozzánk, és beszámolt nekünk ezekről a kérdésekről, és nagyon jó, hogy ilyen jó együttműködést együttműködés létezik önnel. Először is szeretnék utalni arra, hogy ön egy hónappal később jött, mint ahogy a plenáris állásfoglalásban 30 eh, eh, ahogy a plenáris állásfoglalásban szerepelt, már egy hónappal előbb kellett volna jönnie. Nos, ami a 2010-es mentesítést illeti, én vagyok felelős a 2011-es mentesítésért, és azt szerettem volna tudni, hogy mikor szavazunk a plenárison. Tudjuk, hogy problémák vannak a plenáris teremben. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tud-e valamit mondani. Hiszen május 15-ig meg kell tartani a szavazást. Ezzel kapcsolatban, tehát ezek a kétségeim. És erre utalni kell mindenképpen. Ezen kívül szeretném tudni, hogy ami a technikai kérdéseket illeti, a strukturális problémákat illeti az épületen belül, erre tud-e valamit mondani? Az infrastruktúra ráért felelős igazgatóval beszéltünk, amikor készítettem a mentesítést a jövő évre, és akkor feltettem neki ezt a kérdést, de most önnek is feltenném. Ugyanez érvényes a 2010-es mentesítésre. Az anyag 44. bekezdésében arról van szó, hogy integratív biztonsági szolgálatokról beszélnek, illetve a zónák csoportosításáról annak érdekében, javítsák a képviselői irodák biztonságát. Aztán látom a 22. oldalon, hogy van egy tervük a zónákra osztásról. Mikor fogják benyújtani ezeket a terveket az elnökségben, és vannak-e információk arra vonatkozóan, hogy hogyan működjön ez? hogyan lehet akkor a parlamenti épületen belül az egyes zónák között váltani? Ugyanis látogatóink, hogyan fog ez működni? Az utolsó kérdésem a következő. Az Európai Történelem házáról kérdezném, hogy mi a helyzet, mikor nyitják meg a múzeumot, van-e itt valami késedelem, és azt is szeretnénk tudni, hogy ennek a projektnek a költségei összességében hogyan néznek majd ki. Elhangzott, hogy az Európai Bizottság Barozó úr azt mondta Sulc úrnak, hogy az Európai Bizottság részes, részt vállal a költségekből. Végül pedig annyit szeretnék még mondani, vele úr, hogy az Európai Parlament 2013-as költségvetésért felelek, egy nagy összegről van szó. Remélem, hogy precízek lesznek a költségvetés hajtásakor. Ez rendkívül fontos. Köszönöm szépen. Otis asszony, Ehrenhausen úr következik. Köszönöm szépen. A mentesítési projekttel kapcsolatban döntéseket hoztunk az új munkahelyekkel kapcsolatban. Itt úgy látom, hogy reformok lesznek, de közben ön azt mondta, hogy további megtakarítások lesznek. Mi a helyzet az Európállal? Ez, ennek a megszüntetése még mindig napirenden van-e, vagy nem? És mi a helyzet a döntéshozási folyamattal? Hogyha mi itt döntünk a szakbizottságban, akkor végül is ki dönt arról, hogy ezt megszüntetik, vagy nem? Köszönöm, Ehrenhauser úr. Kreszle asszony következik. Köszönöm szépen, főtitkár úr, nagyon örülök, hogy forog a föld, és mi is forgunk vele együtt, és működnek a dolgok, és megvalósítják a javaslatainkat. Részben sikereket értek el a készpénzes kifizetésekkel kapcsolatban. Azt mondják, hogy még vannak még mindig olyan kollégák, ahol, illetve olyan látogatócsoportok, ahol még mindig történik készpénzes kifizetés, ezt meg kellene szüntetni, ugyanis ezek a, a pénzmosás irányelv ellen vétenek ezzel a kifizetésekkel. Mi a helyzet a szegényebb országokkal, amelyek távolabb találhatók, ott arányaiban kifejezetten nagy összegekről van szó. A nagyobb munka, látogató csoportok esetében önök azt javasolják, hogy minimálisan 20 főre 20 fős látogató csoportok legyenek, és maximum három csoportot lehessen hívni egy évben. Ez, ez nagyon jó javaslat, mert nagyon nagy probléma van, nagyon sok látogató csoport érkezik, és ezt jobban meg lehetne így szervezni. Azonban minél több látogatónak lehetőséget kell adni, hogy ellátogasson hozzánk. Nekem nagy problémáim vannak a látogatói csoportomat itt megszervezni és, és fogadni még egy mm, pont, amit említenék, a parlamenti irodák a harmadik országokban. A parlament saját külpolitikát folytat, és e, irodákat nyitott e, részben e, kifejezetten nagyszámú munkatársi állományjal. Mi a helyzet ezekkel az irodákkal? Hány munkatárs dolgozik ott? Milyen munkahelyek, álláshelyek vannak ott? Ugye a tízes melléklet érvényes a e, harmadik országokban lévő munkatársak e, számára, ez hatalmas költségekkel jár, és e, átláthatóbbá kellene ezt tenni. Engem az asszisztenseknek a delegációs és szakbizottsági utazásokon való részvétele aggaszt, több mint 5000 engedélyt adtak ki ezzel kapcsolatban. Mi a helyzet itt? Itt ez eh, megint csak eh, nagy költségekkel jár. Ön említett egy eh, átvilágítást a munka, az Európai Parlamenti munkatársi állományjal kapcsolatban. Hol lehet erről olvasni? Milyen kérdéseket tettek föl, mit vizsgáltak meg? Mert ezzel kapcsolatban többször is elhangzott, hogy bizony szükség van erre az átvilágításra. Hol lehet erről informálódni? Még egy dolog, az ombudsman 2009-ben említett egy témát az európai parlamenti előléptetésekkel kapcsolatban. Az európai parlament máshogy értelmez bizonyos kérdéseket a munkatársi szabályzatban, mint a bizottság, és ezért gyorsabban lépnek előre a kollégák, mint az Európai Bizottságban. Az Európai Bizottságból nagyon sokan jönnek át dolgozni az Európai Parlamentbe. Hát ennek nagyon örülök, de remélem, hogy nem csak a gyorsabb előrelépés miatt teszik ezt. Kérdezem, hogy az ombudsman ezen témáival kapcsolatban mit tesznek, foglalkozik -e ezzel valaki, vagy marad minden a régiben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kreszle asszony. Brad Bourne következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is nagyon örülök annak, amit, el, amit hallottunk, hogy sikerült előrelépni a parlament költségvetésének összefogásában. De van néhány kérdésem, amit szeretnék most felvetni. Gressle asszony legutolsó, vagy utolsó előtti megjegyzésére utalnék a látogatások kifizetése kapcsán részben egyetértek, és azt mondom, hogy nagyon nehézkes területnek tekinthetők a készpénz kifizetések, de tudom, amikor még látogató csoportaim voltak korábban, hogy ezek alapján lehetett a következő épít megszervezni, például mint a Rotary Club, stb. látogatásokat, amelyek önkéntesek, és nehéz a gyakorlati megszervezése az ilyen jellegű látogatásoknak amúgy is. És akkor, hogyha most csekkeket is kell az egyes látogatónak, a delegáció tagjainak kiírni, az óriási probléma lehet. Gyakorlati dolgokra, gyakorlati nehézségekre utalok. Elvileg természetesen abszolút helyesnek tartom ezt, mégis úgy gondolom, hogy pragmatikusan kellene ennek ellenére eljárnunk. A második dolog pedig, amit Otiz asszony említett, a belső biztonság egyetértek abban, hogy ugye már 14 éve vagyok a házban, ez alapján egyetértek azzal, hogy valóban amilyen gyorsan csak lehet, a biztonsági szolgálatok belső biztosítására, internalizálására kell törekedni. Nem is igazából tudom, hogy miért lehet itt körbe mászkálni bárkinek mindenféle korlátozás nélkül a, az épületben, azt követően, hogy már belépett az első biztonsági ellenőrzésen. Úgyhogy úgy, úgy gondolom ez a fajta belső ellenőrzés, az internalizálás, hogyha állandó alkalmazottak lennek, akkor felismerhetnék adott esetben azokat a, a személyeket, dolgokat, és amiket a főtitkár is is említett. A kérdésem azonban ezzel kapcsolatban is az, hogy minél hamarabb kellene, amennyiben lehet előrelépni. Nagyon sok képviselőt aggaszt az, hogy olyan nagyon könnyen lehet a képviselői irodákba is belépni. A főtitkár beszámolója kitért arra is, ami az utazási irodával kapcsolatos nehézségeket illeti. Valóban mi is kaptunk már erre vonatkozó tájékoztatást. Elnök úr, meg kell, hogy mondjam, hogy akkor, amikor éppen például a múlt héten egy közvetlen repülőjáratot akartam kérni, és tudtam, hogy mennyibe kerül a repülőjegy, a légitársaság honlapján, akkor az itt az iroda azt mondta, hogy ez egyszerűen lehetetlenség. De nem hiszem, hogy maximalizáljuk a parlamentnek a lehetőségeit, legalábbis a tekintetben, hogy az utazási iroda megfelelően tárgyal a légitársaságokkal, hogy a különböző foglalási osztályokon megkapja a szükséges egyeket. Ezzel igenis foglalkozni kell. És az utolsó dolog, elnök úr, ami azt hiszem generációs kérdés az információs technikával kapcsolatban. Én vagyok az úgynevezett eh, technológiai kihívásokkal küzdő egyén. Már kérdést is feltettünk egy erre vonatkozóan, még választ ugyan nem kaptunk, de az úgynevezett idézőjeles upgrading, eh, a, az aktualizálás nem biztos, hogy mindig működik a mi berendezéseinken. Nem tudom, hogy a főtitkár tud-e bármit is mondani. Először is eh, a, a technológiai aktualizálás költségeiről, másrészt pedig, hogy van-e némi rugalmasság ebben. Mert eh, tulajdonképpen én semmi más nem szeretnék, hanem csak egy olyan berendezést, ami mondjuk e-mailt küld, a másik meg eh, telefonhívást bonyolít. Más nem kell. Köszönöm szépen. Eh, Jens Geier a következő. Ja, danke, Herr Präsident. Ähm, ähm, Herzlichen Dank, dass Sie heute Nachmittag Zeit für uns haben, Herr Welle. Köszönöm szépen, elnök úr, rendkívül hálás lennék, hogyha a, ezt a készpénz készfizetést, a látogató készpénz készfizetését elmondaná. Abban az előnytelen helyzetben vagyok, mint szociáldemokrata, hogy a parlamenti csoportokban például egy volt parlamenti elnök van, akinek plusz védelem is jár, Persze erről mindig beszélünk, hogy kell-e vagy sem, de mégis a hölgy él ezzel a lehetőséggel, és éppen ezért nagyon jó lenne, hogyha tisztáznánk ezt, mert én magam nem igazán tudom elképzelni azt, hogy az intézményünk a fekete kifizetéseket csinálna, abszolút nem tudom elfizetni, és igazából akkor, hogyha nem lenne ez a plusz probléma, akkor nyugodtan aludnék, mert legalább a, kö- a következő delegációs csoportomban egy óriási nehézséget elkerülhetnék. A második pedig az épületstratégia, ez egy veszőparipám már. A kollégákkal már hosszabb vitáim vannak, mindig igazából, mint hogyha arról lenne itt szó, hogy ki tud ravaszabbul megoldásra jutni. De volt, hogy nekem sikerült végül ez, mert a volt kollégáimat, a State Consulting-os kollégáimmal találkoztam, és a végén ugye azt mondtam nekik, hogy nos, akkor mi lenne, hogyha középtávú épületstratégiát dolgoznánk ki, vennénk a 2007-est, 2010 elnézést, tévedtem, javít az előadó. De végül is úgy gondolom, hogy ez csak akkor működik, hogyha megvan az előfeltétele, mégpedig a premissza az, hogy növekszenek az ingatlanárak, irodaárak Brüsszelben. Ha igen, akkor jó a stratégia, hogy vásároljunk és ne béreljünk. De ha nem igaz ez, akkor úgy gondolom, hogy jobb, hogyha ezt az épület stratégiát, ami tehát most a vásárlásra irányul, felülvirálnánk. Úgy gondolom, hogy a mentesítéseknél erre talán figyelnünk lehetne. Én minden esetre megteszem, és hálás lennék, hogyha a DG, az INLO főigazgatósággal kapcsolatban maradnánk e, erről is. Az utolsó dolog pedig, nem szükségszerűen várom azt, hogy örülni fog ennek, de megérteném, hogyha azt is, hogyha nem kapásból válaszolna erre a kérdésre. A plenáris terem ez épületben némi gondot okoz, ugye nem elég biztonságos az épület. Van a szolgálatának becslése arra vonatkozóan, hogy a parlamenti költségére ez milyen hatással lesz? Köszönöm. Köszönöm Jens Gájernek, és utolsó hozzászóló Anna Slata kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem a 104-es bekezdésre vonatkozik, a 2010-es mentesítés 104-es bekezdése. Ez az Európai Parlament től teljes jelentést kér a az ITEC főigazgatóság munkájával kapcsolatban. Nagyon érdekes projektek vannak a parlament előtt, és az is igaz, hogy ezek a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság a hatáskörébe tartozik ezek felülvizsgálata, de mégis úgy gondolom az Európai Parlament kötelezettségeinek vizsgálatára szeretnék rákérdezni a 103-as szabály a parlament lehető legmagasabb szintű átláthatósága a munkája során. Úgy gondolom, hogy a nyomon követése ennek a, a projektnek még nem volt igazából, de és kérdésem az, hogy miért. Azért, mert ez követően lesz a vizsgálat, vagy pedig azért, mert ejtették. Úgy látom, hogy nagyon sok kérdés merült fel, most kellene néhány percben válaszolni rá. Bennem is felmerült egy kérdés, főtitkár beszámolt arról, hogy arra vonatkozóan is javaslatok vannak, hogy mi magunk hogyan tudnánk takarékoskodni. Az elnökség munkacsoportja foglalkozott ezzel, ha jól tudom. Az utazási költségeknél például abból lehet kiindulni, hogyha a képviselők gyakorlatilag a kedvezőbb repülőjegyeket, azaz nem biznisz, hanem rugalmasabb ekonomi jegyeket, vagy turista jegyeket, ahogy nem tudom, hogyan fogalmazott, tehát ezt használnák, akkor ez vonatkozna a parlament alkalmazottjára, minden munkatársára is, tehát egységes szabályozást fogadnának akkor erre vonatkozóan el. Hadd kezdjem akkor a legutolsó kérdéssel. A munkavál, az alkalmazottak már át is álltak. Mi Európában csak megyünk, Európán kívül pedig a, tra- a bizniszen, de Európán belül a munkatársak nem utaznak már bizniszosztályon. Nézzük akkor most az egyes kérdéseket. Megpróbálom. Ortiz asszony. Miért novemberben és nem októberben ö, került erre sor? Nos, elmondtam, hogy a Költségvetési Szakbizottság az időpontok egyeztetése miatt kérte, hogy novemberre halasszuk ezt a megbeszélést. Szívesen jöttem volna persze októberben is. A második kérdésem a, a brüsszeli plenáris rendelkezésre bocsátása mikorra várható ez? Az elnökség legutóbbi ülésén jóvá hagyta a javítási opciót. Három lehetőség volt. Az első az az volt, hogy megpróbáljuk a fa boltíveket helyreállítani, illetve fagerendákat. A harmadik az az volt, hogy felújítsák az egész tehetőt, ez két-három évig tartott volna. A középső opció volt, és végül is az elnökség emellett döntött, a jelenlegi épületen belüli fa gerendázat megtartása, de ezek közé a fém gerendák beépítése és ezzel az egész tetőzet kitámasztása. Abból kell kiinduljunk, hogy ezek a munkálatok a 2013-as év döntő részében folynak majd. Tehát nem mondható jelenleg meg, hogy 2013 vége felé mikor tudják majd átadni önöknek a plenáris termet. De úgy gondolom, hogy az év döntő részében várhatóan a brüsszeli plenáris nem lesz használható. Azaz, egyeztetni kell, bocsánat, az egyeztetéseket, amiket eddig Brüsszelben végeztünk, most majd Strasbourgban kell, és bizonyos Strasburgi egyeztetéseket is ott, ott kell, bizonyos egyeztetéseket Strasbourgban kell majd lebonyolítani. Ez volt a technikai jellegű probléma. A műszaki problémát, mint mondtam, tehát azonosították, tudjuk, hogy miről van szó. A, a tetőszerkezet hordó gerendázatának kettős terhelése volt, ezek először is olyan olyan gerendázat volt, amely a kettős terhelést nem bírta az ellenállásával, illetve a, a rugalmasságával, és most, hogy egy a ragasztott gerendázat pedig nem bírta ezt a terhelést, ezért kell úgy átalakítani, hogy a, a teherhordó képessége meg, ö, megoldódjon a műszaki problémát, mint mondtam, tehát nagyjából, illetve ilyen formában meghatároztuk. A feltétele tehát az, hogy a 20 évvel ezelőtti építkezési szabványoknak még mindig megfelel, nem előállítási, beépítési hibáról van tehát szó. Az is igaz, hogy a, a műszaki normák az elmúlt 20 év során többszörösen is változtak, pontosan azért, mert már sok hasonló épület szerkezet a milyenkhez hasonló problémát is felmutatott. A biztonsági zónákkal kapcsolatban is volt egy kérdés. Az elnökség már jó egy évvel ezelőtt úgy határozott, hogy különböző biztonsági zónákat fog a parlamentben felállítani, bevezetni. A tervet az igazgatási részleg már összeállította, az elnökségnek benyújtotta. Feltételezem, hogy vagy a következő elnöki ülésén, vagy az az utánén a tervről tárgyalni fognak. A parlament négy különböző zónára lenne szerint felosztva. Ezek a zónák azonban egy badge segítségével teljesen problémamentesen átjárhatók lennének. Mivel az elnökség azonban e részletekről még nem döntött, úgy gondolom, hogy jó, hogyha megadjuk most nekik a lehetőséget, hogy először részletesen tárgyalják meg ezt a kérdést. Ami az Európai Történelem házát illeti. A belga hatóságok jóvá hagyták az építési engedélyt. Azaz jogosultak lettünk az épület bővítésére és átépítésére. Az építési engedély valamivel később jött ki, mint ahogy terveztük, de reméljük, és abból is indulunk ki, hogy ennek ellenére az átépítési és építkezési munkálatokkal mégis 2014 áprilisáig, tehát az eredeti határidőig befejezhetők. Ez a céldátum, de volt azt hiszem egy második kérdés is ezzel kapcsolatban. Nem az európai választások idejére megnyissuk-e átmenetileg vagyok, hogyha nem, és hagyjunk időt arra, hogy valóban egy szakmai szempontokból megfelelő belső építészeti koncepciót valósítsanak meg. Nos, az elnökség arra jutott a megfontolásokat követően, hogy nem fogjuk időszakosan megnyitni, kihasználjuk a határidőig az időt, hogy a nyilvánosságnak a végleges formájában mutassuk be az épületet, úgy nyissuk meg az elnökségnek bemutatták a részletes koncepciót, az elnökség ezt jóvá is hagyta. Ez azt jelenti tehát, hogy nem az épület átadása, hanem az épület megnyitása valószínűleg 2015 őszére datálható. A teljes kiépítést pedig, mint mondtam, illetve az építkezési munkálatok befejezését pedig még mindig 2014 áprilisára tervezzük. A bizottsággal kapcsolatos kérdés. A bizottság elnöke Barozó úr is levélben igazolta azt, hogy a bizottság lényegét tekintve az Európai Történelem házának működési költségében és építési költségeiben is részt vállal, egy megfelelő összeget biztosít majd az Európai Unió költségvetésében erre. Az említett levél dátuma, az említett levél legkésőbb 2013. augusztusát határozza meg indulási dátumnak, bár 2014 van még az újabb tervek értelmében, a kerülne csak sor a megnyitása, éppen ezért a 2013. augusztusától való juttatásokra még nem lesz szükség, de a bizottság majd a erről nyilvánvalóan, megfe- erre nyilvánvalóan reagálni fog. Ami fontos az az, hogy a folyóköltségekből részt fog vállalni. Érenhauser úr kérdezte az Európál televízió ügyét. Nos, a kérdés, hogy egy ilyen létesítményt működtessünk-e vagy sem, ez az a parlament elnökségének a döntésétől függ. Az, hogy forrásokat biztosítanak erre, az viszont a Költségvetési Szakbizottság, adott esetben a plenáris döntési jogköre. A plenáris 2013-ra a projektre 7 millió eurót szavazott meg, és biztosított. A költségvetés ellenőrzés a költségvetés, ellen, a költségvetés ellenőrzése a Költségvetési Szakbizottság jogköre, és ezek alapján lesz a továbbiakra vonatkozó döntés is. Már több ülés ülést tartott a kérdéssel kapcsolatban az illetékes szakcsoporta, tehát az elnökségi kommunikáció. Először júliusban volt az első ülés. A munkacsoport munkájának eredménye papíron is megvan. Várjuk az illetékes alelnököknek a döntését, hogy milyen formában kívánják a projektet továbbfejleszteni. saját véleményem, hogy mindenképpen szükség lesz igen igényes videótartalomra. Az, hogy a televízió kifejezéssel ne, vajon nem olyan elvárásokat gerjesztünk, amik teljesíthetetlenek, nos, ezt úgy gondolom végig kell gondolni, de mégis úgy gondolom, hogy kifelé nem csak nyomtatott szövezek, szövegekből él a ház, hanem igényes videótartalmakból is. Hogy ez, ezt a házon belül lehet-e gyártani, szívesen megvizsgálnám ezt a kérdést, hiszen ez is csökkentené a költségeket. Kreszle asszony a csoportok kérdését vetette fel. Mint önök is tudják, jelentős, mért, jelentős mértékű változásokról döntött az elnökség. A költségek átláthatósága és a valós költségek alapján három külön juttatási sor van az utazási, szálloda és az ellátási költségek. Ez korábban más volt. A egy általány díj volt a szállodára és az utazásra. Ezt most egyértelműen külön választjuk, és így a nyomon követhetőség is javult. A költségtérítésre vonatkozóan, hogy hogyan is valósulja meg, erről az elnökségben hosszan tárgyaltunk, több ülésen is. De végül különböző ér és Bradburn úr által előadott érvek kerekedtek felül tehát mindenképpen készpénz nélkül kellene az egészet lebonyolítani, vagy pedig legyen két opció, de az ajánlás a készpénz nélküli megoldás legyen. Végül de az elnökség erről döntött. Az Európai Unió külső irodáiról, ez ugye azt jelenti, hogy a 27 tagállamban irodát működtetünk, plusz hatot, Horvátországban is kívánunk egyet megnyitni a közeljövőben. Csak Washingtonban van Európán kívül, az ottani megfelelő számokat kellett erre vonatkozóan is biztosítani. Az asszisztensek utazása. Az elnökség is határozott erre vonatkozóan, de nyilván a képviselő jogában áll az asszisztensek útjára vonatkozóan bármit is elrendelni. De ha a delegációk útját nézzük, akkor ezzel a, ezek a költségek csak részben tartoznak a parlamenti közigazgatási szervek hatáskörében, hanem a nemzeti delegációk hatáskörébe, akiknek mindent figyelembe kell venni. Screening. A screening kapcsolatban az az eredmény, hogy az esetek 97%-ában az érzékenységet sok más eszközzel ki lehet egyenlíteni. A 3% esetében a kockázattal számolni kell. Ami az európai parlamenti előrelépéseket, karrier lehetőségeket illeti, van egy olyan előléptetési rendszerünk, amely transzparens, pontrendszer, egy-két-három pontot lehet kapni, a kettes az átlag, ahogy aki átlagosan, de jól teljesít, az két pontot kap, aki egy pontot kap, az annak lelassul az előmenetele, aki három pontot, az 50%-kal gyorsabban léphet előre. Ennél nagyobban eltérő, a többi el, intézménytől eltérő rendszert nem lehet bevezetni, mert akkor nem lenne egységes a köztisztviselői státusz. Minden, szinte minden adminisztrátori állás, állásra most már belső konkurokat is kiírunk. Ezeket csak kivételes esetben lehet átugrani. Az összkép azt mutatja, hogy olyan a rendszerünk, amely egyre átláthatóbb, egyre világosabb, szabályszerűbb, és egyre kevesebb benne a kivétel az egyéni döntés lehetősége. A bizottságinál mindenképpen egységesebb a rendszerünk. Bradburn úr a látogatói csoportok gyakorlati problémáira is rámutatott. Köszönöm neki ezt, hogy a biztonsági kérdéseket ilyen szempontból is ő megfontolta. Az utazási irodának már mondtam, hogy az elnökség és a Költségvetési Bizottság azért mondta azt, hogy várjuk a megtakarítást másfél millió euró értékben az utazási irodától, mert ezt reálisan megvalósíthatónak találjuk. Lehet, hogy ez több munkát okoz nekik, de megvalósítható. Nem lehet persze a végtelenségig sem szorongatni őket sem, mert ők is a szabad piacon működnek, de van még ö, játék terük, amit ki kell, hogy használjanak, és ha nem teszik ezt meg, akkor felmerül a kérdés, hogy az ő működésük-e a lehetséges leghatékonyabb ö, módja az utazások megszervezésének, vagy pedig internalizálnunk kell esetleg ezt a szolgáltatást. Ami a számítástechnikai hátteret illeti, ön kimondta azt, amit én nem mertem kimondani, hogy valóban itt generációs probléma van. Megállapítottuk, hogy a 2009-es európai választások után az új képviselőknek az volt az érzése, hogy itt az ókorba érkeztek meg számítástechnikai szempontból, míg a korábbi képviselők jól érezték itt magukat. Tehát generációs probléma valóban mert nagyon különbözőek az elvárások. Minden generációnak más az elvárása az IT-vel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy előreléptünk. Az i-parlament, az i-bizottság szolgáltatásai az újkorhoz alkalmazkodnak, és várhatóan a következő jogalkotási időszakban is szükséges lesz egy informatikai kapacitás bővítésre például a bizottsági ülések vonatkozásában. Gájer úr felvetette, ő is felvetette a készpénzes kifizetések ügyét a látogatói csoportokkal. Ezt már elmondtam, hogy ez egy politikai döntést igényel. Redburn úrral ö, hasonló ö, véleményt fogalmazott meg. Gájer úr nak azt tudom mondani, hogy tartjuk magunkat a 2010-es középtávú épület stratégiához, amit az elnökség eldöntött, és a szociális kiszámíthatóság szempontját is figyelembe vesszük, egy nyílt eljárást követünk lépésenként, valósítjuk ezt meg, míg az új középtávú épületstratégia elfogadásra nem kerül. Egyelőre a régit tartjuk. Az, hogy melyik a megfelelőbb, az, az persze a hirtelen árváltozások is befolyásolhatják a világban. Ami a plenáris ülés helyreállítási költségét illeti, ezt nem tudjuk sajnos előre még megmondani. Decemberben végeznek ilyen szakirányú felmérést, csak becsülni tudjuk, hogy 3-5 millió között lesz az összeg euróban, de pontos összeget még nem tudunk mondani erre. Anders Datter asszonynak válaszolva, aki dicsérte a szoftvereinket, a házon belüli alkalmazásokat, ugyanakkor feltette azt a kérdést, hogy elvi okokból kizárjuk-e az open source, a szabadforrású szoftvereket? Nem, elvi okokból nem a témáért felülős alelnökünk Viland úr vizsgálja azt a kérdést, hogy hogyan lehetne szabad forrású szoftvereket is bevezetni a parlamentben. Tehát nincs elvi ellenállás, csak gyakorlati vizsgálódás folyik. Remélem, hogy ezzel minden kérdést korrekt módon és kellő részletességgel megválaszoltam. Köszönöm. Köszönjük, főtitkár úr! Nem látom, hogy bárki jelentkezne még, ezért hangsúlyozni szeretném, hogy... Ja, Bradman úr, megmondaná nekem valaki, hogy mit jelent az, hogy open source software, szabad forrású szoftver, vele úr? Azt hiszem, hogy nem én vagyok ennek a legkiválóbb szakértője, de az nyílt kódú szoftver annyit jelent, hogy mindenki ö, részt vehet a szoftver továbbfejlesztésében, tehát nem egy céghez kötődik egy szoftvernek a fejlesztése, hanem bárki szakirányú ö, képessége rendelkező programozó beleírhat. Ennek nyilván biztonsági ö, korlátai vannak, az open software, az open source software olyan ö, alkalmazás, amelynek a forráskódját nyilvánosságra hozzák, nem képez céges titkot, bárki azt megismerheti, továbbfejlesztheti. Ha remélem jól válaszoltam, Bradburn úr, elnézést, elnök úr, azért akarok erre reflektálni, mert a többnyelvűs nyelvesség ö, problémája, hát itt is felmerül, hogy ö, ö, ez az új nyelvezet is egy új nyelv, amit még az angolok sem értenek, még ha az nyelvükön is hangzik el. Hát igen, a kommunikációs technológia változik. Ha szakkérdéseket kéne mondjuk nekem is az atom erőművek, az ignali atomerőmű leszerelésével kapcsolatban német nyelven megértenem, akkor nyilván nekem is gondjaim lennének, ezt csak fizikusok fogják megérteni. Nekünk költségvetési ellenőrző bizottságként sajnos meg kell elégedetnünk általános megfogalmazásokkal, de persze bármikor meghallgathattunk szakpolitikusokat, akik fel tudnak minket világosítani a részletkérdésekről. A 2010-es mentesítéssel kapcsolatban vele úr szerintem úgy foglalta össze a válaszokat, hogy az mindenki számára érthető legyen, és ezzel együtt kritikusan megkérdőjelezhető legyen. Ha ennél mélyebb részletekbe akarunk menni, akkor ahhoz szakpolitikusnak kell lenni. Köszönöm vele úrnak, hogy Ön ismét meglátogatott minket, válaszolt a kérdéseinkre, és legalábbis ö, ö, hát a jelenlegi kérdéseinket mindet megválaszolta, hogy többet most ne is tudjunk hirtelennyében föltenni. Ja, ich darf dann nahtlos über... És akkor, ha megengedik a kollégák, akkor már is tovább lépünk a következő következő napirendi pontra a 2011-es költségvetés mentesítése, ezen belül a hármas fejezet, és üdvözlöm Gigan Kimin biztos asszonyt, köszöntjük Önt a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat mindig, Ön is, a főtitkár úrhoz hasonlóan mindig Ön is szívesen látott vendégünk, és Robert Jan Smith és Jens Geyer itt a felelős személyek ebben a témában. Mindenki megkapta a biztosasszony írásbeli válaszait, nem is olyan egyszerű kérdőívünkre. Most Gájer úrnak adom meg a szót, hogy bevezethesse a témát. Köszönöm, elnök úr! Igyekszem rövid lenni. és köszönöm én is Gegen Quinn biztos asszonynak, hogy megtisztelt minket látogatásával, és a e, e, válaszok részletesebb kifejtésére is hajlandó. A Költségvetés Ellenőrző Bizottság, ahogy már ez korábbi vitáink során is e, kiderült, a számvevőszéki jelentés kapcsán kénytelen volt megvizsgálni a kutatási dossziét, mert a számvevőszéknek az volt az állítása, hogy itt ö, ö, túl magas, akár dupla, duplája a hiba arány a normálisnak. Ezt persze egy kicsit be kell szűkíteni ezt a megfogalmazást, mert vannak olyan területek, ahol még ennél is rosszabb a hiba arány. Az 1,4 helyetti 3 hármas mutató, ez a megduplázódás a hibaránynak persze aggodalomra ad okot, de még ez a 3% is a kutatási területen még mindig nem katasztrófa. Sem katasztrófa. De azért bizottságunk ezt szerette volna megvizsgálni, hogy mi okozta ezt a megduplázódást, mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a trend ne folytatódjon. Nyilván ez egy politikai kérdés, de ö, szakmai kérdéseket is felvet, hogy a kétszázalékos hibarány alá hogy lehet most technikai szempontból visszamenni. A második dilemma, amit a kérdés felvet, és ez egyben a probléma egyik fő része is, mint ahogy az ön válaszaiból is végül is kiderül, részletes kérdésénkre részletes válaszokat adott, hogy úgy tűnik, hogy az a téma, amit a számvevőszék is mi egyként kezelünk, az a bizottságnál több területet érint. És ezért a szövegben mindig vastag betűvel kiemeltük, hogy ez a bizottságnál kinek a kompetenciájába tartozik, ugye Tajani úr is érintett, Öttinger úr is érintett, és lehet, hogy pont ez a probléma, hogy ennyi szakterületre esik szét a kutatás a bizottságnál? Ugye nyilván ez egy nagyon bonyolult irányítási terület, a hetedik keretprogram, a 2020-as stratégia megvalósítása, hogy lehetséges lenne esetleg a bizottságnál valamilyen átalakítással jobban egy kézbe lehelyezni ezt a területet. Utolsó megjegyzésem következik. Bizottságunk eh, többek között intenzíven foglalkozott azzal is, hogy az ITER eh, kísérleti reaktor ügye hogyan alakul. Nem tudom, hogy a kollégák ezt hogy látják. Én csak a, a biztos asszony válaszaiból jöttem rá arra, hogy egyáltalán kihez tartozik ez a téma a bizottságnál. Nem tudtam ezt korábban. És talán nem vagyok ezzel egyedül. Én viszonylag jól kiismerem magam az Európa politikában, és hogy ezzel együtt, hogy ezt én újdonságként élem meg, ez azért jelent valamit. Tehát valami itt nem eléggé világos ha egy a téma iránt érdeklődő személy, mint én, sem tudhatja ezt biztosan. Tehát most kiderül, hogy akkor Ötinger úr itt ebben a felelős, de lehet, hogy majd ő azt mondja, hogy valaki más, tehát, hogy a biztosok kénysz, kénytelenek egymásra mutogatni, amikor megfogalmazódik egy kutatási részterület. Nyilván, hogyha egy fúziós reaktornak egyszerre két székhelye van, és többen is pályáztak annak megvalósítására, egyik megkapta az építési színhelyet, a másik annak a működtetési feladatát, akkor már az is egy kicsit kínos, mert ebben biztos, hogy nincs takarékossági potenciál. És ha ez a bizottságnál is ugye ennyire több kompetenciát érint, ez biztos, hogy így nem jó. Mert így megduplázódnak a, a igazgatási költségek, és így más területekre kevesebb pénzt jut a kutatási területen belül. Tehát első fő kérdésem önfelé most az, hogy, hogy nem lehetne-e a bizottságnál jobban koordinálni a kutatási dossziét, nem lehetne az jelenleg annyi féle különböző főigazgatósághoz tartozó témát egy kicsit jobban összevonni. ezt a koordinációt meg lehetne lépni, egyszerűsíteni lehet -e valamit az igazgatáson. Mennyiben látja ön és a bizottság általában ennek esélyét, mert szerintünk a kutatási terület növekvő hibaránya részben ennek a széttagoltságnak is köszönhető. Ez egy filozófiai kérdés is felvet egyébként. A hiba rátával kapcsolatban ugye van itt egy alapvető kérdés, amelyel politikailag rendbe kéne jönnünk. Ugyanis itt nem csak az intézmények nem tudnak egymással megegyezni a definícióban, hanem mi magunk egymás között sem. Általában mindenki üdvözli az egyszerűsítést. Elsőre ez jól hangzik. Általában általány összegekkel dolgozunk, és ez talán a kutatási politikában is előnyökkel járna. Az általány összeg nem azt jelenteni, hogy minden kutatási program ugyanannyi pénzt kapna, hanem lenne egy egységes eljárás, egy pénzügyi terv, és a, az ellenőrzési ö, költségek is így ö, alacsonyabbak lennének, tehát nem a, a, az 5 eurós maradványok foglalkoztattak minket, hanem az, hogy egy egységes egy eljárás jót tenne, mert a Bild, meg más megfelelő ilyen típusú újságok joggal fogják majd azt mondani, hogy az európai kutatók a pizzeriában költik el a fölös pénzeiket. Hogy ilyet nem mondhassanak a sajtó munkatársai, ahhoz egy egységesebb rendszerre lenne szükség. Ugyanakkor, ha általány összegekkel dolgoznánk, akkor a pontosság szenvedne ö, valószínűleg ö, csorbát, és akkor más területen, más okból nőnének meg a hibák, mert ö, tehát tényleg ez egy elvi kérdés, ami, amit ö, majd valakinek valahol el kéne döntenie, de biztos, hogy a bizottság felé ezt illik megfogalmazni. Önök beszélnek-e erről? egy biztos, hogy van egy közös koncepciónk a tolerable rate of error tehát hogy mennyi a még eltűrhető hiba arány, ez az közös nevező. Szeretném tudni tehát, hogy önöknél folyik-e erről gondolkodás, de a kollégákat is kérdezem, hogy ők mit gondolnak erről. Tehát akarunk egyszerűsíteni a rendszeren, de akkor kiderülhet, hogy pénzek maradnak meg, és akkor jön a sajtó, vagy pedig a pontosság a fő szempontunk, de akkor ennek az igazgatási ellenőrzési költsége is magasabb, és nő a hiba, a hibák kockázata. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is Gájer kollégának ezt a bevezetőt. Most a számvevőszék képviselőjét kérdezem, hogy kíván-e állást foglalni. Yes, I would like to deliver some, some ideas. Igen, lenne néhány megjegyzésem. A nyolcas fejezettel kapcsolatos következtetésekről. Elnök úr, hadd mondjam el az auditnak az eredményét két részben. Gájer úr a jelentéstevő, in medias res tartott egy előadást a témában, de most én szeretnék a számbevőszéki szempontból kitérni erre. Ami meg a mi vizsgálódásaink két dolgot néztek, egyrészt az objektív rendszert, másrészt pedig a kifizetések szabályosságát. Ami a kifizetések szabályosságát illeti. Gájár úr is aláhúzta, hogy a leginkább leggyakrabban előforduló hibákra koncentráltunk. 150 tranzakciót vizsgáltunk, ebből 74 volt hibás, túl deklaráltak, tehát túl magas összegeket jelentettek be. Ez, utal, ez vonatkozik személyi költségekre, illetve más költségekre is. egy vagy több kvantifikálható hibáról van szó, és magasabb a hiba határ most, mint az előző évben volt. Ez meglepő lehet, mert 2010-ben is a leginkább előforduló hiba 1,4%-ra rúgott, és a köztes és végső eh, kifizetések program eh, elszámolási kifizetéseket érintette ez, ez eh, elég magas volt a hiba gyakoriság. Tudatában vagyok, hogy a hibáknak a gyakorisága növekszik az 1A fejezetben, és ez érdekli a parlamentet is és ezért formális és informális vitákat is folytattunk a képviselőkkel és az önök szakbizottságával. Szeretnék utalni Ayala Sender és Ivanova asszony által felvetettekre a legutóbbi vita során múlt héten. Először is meg kell vizsgálni az okokat, mégpedig szélesebb kontextusban. Ahogy említettem, a leginkább gyakoribb problémák vagy hibák növekedtek, ezeknek az aránya magasabb. Emellett az 1.15-ös pontnak megfelelően Szinte minden politikai ö, frakcióban, növe, vagy illetve szakpolitikai csoportban növekedtek a hibák. Ennek az oka az Európai Bizottságnak a válaszában már szerepel, az Európai Uniós többéves programok és a komplex kifizetések az okai ennek. Mit jelent ez konkrétan az A fejezetben? Erre már utalt eh, eh, a biztos úr a szakbizottságban november 6-án, amikor is a eh, kockázati profilokat elemezték a kifizetésekkel kapcsolatban, köztes és végső kifizetésekkel kapcsolatban. Ezek nagyon komplex feltételekhez kötöttek. És Sziklikus természete van az Európai Uniós programoknak, és emiatt kerül sor arra, hogy egyes ciklusokban magasabb a hiba határ. A köztes és a végső kifizetésekben többször előfordulhat a hiba, ezek mert 16 költség kategóriáról van itt szó a végső elszámolás során, és 16 költség kategóriában kell indokolni a költségeket. Számos kategória van tehát, és a költségek típusai is nagyon különbözőek. Három módszer van a költségek kalkulálására, aktuális, egyszerűsített aktuális és a harmadik kategória. és a tevékenységek típusától is függ ez. A, az auditált kifizeti, kifizetési minták Ban több köztes és végső kifizetés volt, mint, és kevesebb előleg, mint 2010-ben. Tehát nagyobb gyakorisággal fordultak elő hibák mind az előleg fizetések során, mint pedig a köztes és végső kifizetések során. Az a, a számbevőszék a kutatási keretprogramban is magasabb hiba, hibát talált. Ami a második részét illeti, a felülvizsgálati és ellenőrzési rendszer auditját, a, ezeket részben érintette a szakpolitikai csoport, mint ahogy ennek két részét is. Pontosabban a felülvizsgálat és ellenőrzési rendszerek értékelése a kutatási keretprogramokkal kapcsolatban, ezek ex ante ellenőrzések voltak. Ezeket részben hatékonynak találtuk, mert voltak bizonyos gyengeségeik, például a visszaha, visszamenőleges hatály, a projektek kezdeti dátumának visszamenőleges hatája. Másodszor az audit certifikáció, amelyet az független auditorok végeztek, ezek is részben voltak hatékonyak, 25 esetben a független auditor nem megfelelő szakvéleményt adott ki. Az bizottsági ex post pénzügyi auditokat hatékonynak tartottuk, annak ellenére, hogy voltak bizonyos gyengeségei, vagy gyenge pontjai ennek az audit dokumentáció és metodológia területén. A számvevőszék úgy találta, hogy a fő, főigazgatóságok főigazgatói éves tevékenységi beszámolója ezek megfelelő értékelést biztosítottak a pénzügyi menedzsmentről. A főigazgatóságok, amelyek a kutatás és innovációs, illetve az innovációs társadalom és média főigazgatóságok az 1.22-es bekezdésben az, eh, az éves jelentés első fejezetéről van szó. Ezek azok a eh, főigazgatóságok, ahol előrelépésre került sor a főigazgató éves tevékenység jelentéseiben. A, ez, a számvevőszék bizonyos intézkedéseket javasol a bizottságnak az FP7-re és az FP6-ra vonatkozóan. Először is erősíteni kell azokat a törekvéseket, melyek szerint a köztes és a végső kifizetések hibáinak megtalálását vagy feltárását javítani lehet, másodszor erősíteni kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek szerint a kedvezményezettek és a független auditorok jobban tudatában lesznek a hibáknak, amelyeket a számvevőszék felfedett, és a bizottság az export auditok során. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság pozitívnak tekinti ezeket az ajánlásokat. Ezt mindenképpen hangsúlyozom. Ami a messzebbre ható intézkedéseket illeti, ezeket csak a következő kutatási keretprogram a Horizon 2020 keretében lehet bevezetni. Az ezzel kapcsolatos jogszabályalkotó csomag eh, nagyon bátor javaslatokat tartalmaz, eh, azzal kapcsolatban, hogy vessük föl eh, azokat az okokat, amelyek e-, ezekhez a hibákhoz vezetnek. Nagyon jól tudjuk, hogy az az egyszerűsítési intézkedéseket követeltek nem csak a számvevőszéki munkatársak. A 6 per 2012-es véleményében, a 2020-as horizontról szóló véleményében a számvevőszék megállapította azt, hogy a javasolt intézkedések hozzá fognak járulni ahhoz, hogy meg választ adjunk a sürgős és, és fontos kihívásokra, amelyeket az Európai Uniós kutatási programok vetnek fel. Azt gondolom, hogy e, e, ez a vélemény optimista, ezzel egy időben kiegyensúlyozott és óvatos, ahol erre szükség van. Az utolsó megjegyzésem tehát pedig a következő. Most készítjük elő azt a performance auditot, amelynek címe az Európai Bizottság biztosította-e az FP7 hatékony végrehajtását. Ez az FP7-es szabályokra vonatkozik. A folyamatok és az új intézkedések reményeink szerint segítenek az új keretprogram hatékony végrehajtásában. Szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok eh, Ginkwin eh, biztosasszonynak és kollégáinak, akik támogattak bennünket eh, a munkánk során. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez az együttműködés igen gyümölcsöző az audit munkája szempontjából. Köszönöm szépen a figyelmüket. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig eh, itt van ugye eh, biztos asszony, eh, Jörgen Kühn asszony, kérem, hogy adja meg a válaszokat a kérdésekre. Nagyon örülünk, hogy itt van, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm eh, eh, Gájer úr, eh, Balkó úr és kedves kollégák, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek az Európai Bizottság 2011-es mentesítési folyamatában a számvevőszék kiadta a, kiadta a jelentését, és most a kutatási programokról van ebben ugye szó. Néhány bevezető megjegyzésem lenne. A számvevőszék a kutatási kiadások legalitásával és szabályosságával kapcsolatban nem igazán tér el attól, amit az Európai Bizottság mondott, és nincsen nagy különbség közöttünk. Nem csak kutatási programokra vonatkozik ez a program, ahogy ez Gájer úr is mondott, más belső politikákra is, például a versenyképesség és innovációs program, az tanulás, innovációs program, stb. Ezért bár a kutatási keretprogram a legnagyobb elem, de ez csak a teljes kiadásnak alig több, mint a felét fedi le. A különböző területek, amelyeket még említettem, ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy van egy bizonyos hibahatár. Ez a hiba határ ez magasabb, mint tavaly volt, és ez sajnálatos. Ami a kutatási programokat illeti, a számvevőszék ennek a legalitásának és a szabályosságának, szabályosságáról való véleményével egyetértünk. Ami a szabályok gyakor, gyakoriságát illeti, ahogy Pálko úr is és Smetan úr is mondta, ez az Európai Uniós kiadási politika ciklikusságára vezethető vissza, és eddig nem sikerült egy egyértelmű mintát kimutatni ezzel kapcsolatban. Az legutóbbi eh, mentesítési meghallgatás során eh, eh, elmondtam, hogy a hetes kutatási keretprogram 3,5 és 4,5 százalék közötti hibahatárt tartalmazott. Ez, ebben benne voltak a tartalékok, és emellett a pénzügyi egy a pénzügyi statement, amely kíséri ezeket a programokat, ez is világosan kifejtette, hogy több mint 5% a hiba határ, ez elfogadhatatlan, úgyhogy a kollégáimmal azon dolgozunk, hogy csökkentsük ezt a hiba terület, ezeket, ezt a hiba határt három terület van itt, meg akarjuk e-, előzni a problémákat, ki akarjuk ezeket javítani, illetve egyszerűsíteni szeretnénk az eljárásokat. Először sem az egyszerűsítést illeti, ami a szabályok legutóbbi módosítását illeti, ez 2011. januárjában van, itt az átlagos fiz- jövedelem szintekkel, illetve általány összegekkel dolgozhatnak ezek szerint a KKV-k. Ennek pozitív hatása volt a program végére. Na most itt egy következő pénzügyi szabályozás és életbe lép, Greszle asszony, Sibilini úr és belátta azt, hogy nagyon fontos, hogy egyszerűsítsünk, a szabályokon, hogy alacsonyabb legyen a hiba határ, és nagyon hálás vagyok nekik ezért. Mindazonáltal, ahogy az FP7-es programozási időszak végéhez közeledünk, a szabályozás szabályozásnak a módosítása már nem igazán elfogadható rövid távú opció. Minden javaslat legalább egy év még bevezetésre kerül, és ezért nem igazán biztosítana jogbiztonságot. Ami az egyszerűsítést illeti, folyamatosan javítjuk a belső eljárásokat, ex ante ellenőrzések vannak, illetve egyéb más intézkedések. Másodszor, ami a megelőző intézkedéseket illeti, tovább folytatjuk a törekvéseinket, hogy a kedvezményezetteknek jobb eh, segítséget, nagyobb segítséget nyújtsunk. Készítettünk egy anyagot azzal kapcsolatban, hogy a tíz leggyakoribb hibát hogyan lehet elkerülni. Ezt 20 eh, ezer kedvezményezetnek eh, küldtük ki az FP7-essel kapcsolatban. Ezen, ez alapján 11 11 prezentációt tartottunk, számos országban 1800-an vettek ezen részt, és ez a kezdeményezés nagyon pozitív volt, és ezt folytatjuk 2013-ban is. Ez egy olyan intézkedés, amely a számvevőszék kritikájára választ ad, és a számvevőszék eredményeit elfogadjuk a független auditorok által a elért eredmények nem mindig elfogadottak, azonban úgy látjuk, hogy ahol van ilyen tanúsítvány, ott 15%-kal csökken a hiba határ. Jóvítjuk továbbra is az ex post ellenőrzéseket, ez a harmadik intézkedés, és biztosítani fogjuk, hogy az auditó cégek, amelyek a nevünkben auditot folytatnak le, azok szigorúak, szigorúan tartsák be a szabályokat. És ezzel igyekszünk a maradvány hiba határokat csökkenteni és, de mindeközben igyekszünk elkerülni azt, hogy további terheket helyezzünk a, a kedvezményezetekre. A 2010-es novemberi Kavályó jelentés azt mondta ki, hogy a jelenlegi rendszer, az FP7-es menedzsment nagyon is ellenőrzés orientált, ez alacsonyabb részvételi arányt, nem, nem igazán vonzó kutatási programokat eredményez. Ezt nagyon fontosnak tartjuk ami az opciókat illeti, az FP7 keretén belül ezek korlátozottok, ami az egyszerűsítést illeti. A legfontosabb kihívás az az, hogy hatékony keretet hozzunk létre a jövőre nézve. A, 2020, a Horizon 2020-as programra kapcsolatban számos egyszerűsítést nyújtottunk be, annak érdekében, hogy csökkentsük a terheket a kedvezményezeteken, illetve csökkentsük a, a a hibákat. Ezeknek a lényege, azaz egységes támogatási rendszer, illetve emellett más javaslatokat is benyújtottunk a, a beszámolási kötelezettségekkel kapcsolatban, illetve az, annak érdekében, hogy a kedvezményezetek jobban elfogadják ezeket az audit folyamatokat. Nagyon fontosnak tartjuk tehát az egyszerűsítést. A szembevőszék azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy a radikálisan egyszerűsített költségi támogatási rendszer csökkenti a hibákat, kevésbé komplexé teszi a projekt elszámolásokat, és a jelenleges FP7-es modell számos hibáját kijavítja. Hadd köszönjem meg a bíróságnak ezt az átfogó eredményt, és már mondhatom, hogy a tanács általában a számövőszéknek, hogy ilyen kiváló munkát végzett, arra várunk, hogy a parlament elfogadja a jelentést. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban különösen az egy, a javasolt egységes visszatérítési és a közvetlen költségek egységes általány visszatérítési rátájával egyetértünk. Úgy gondolom, hogy a radikális egyszerűsítés természetesen ezek nem fogják lényegesen csökkenteni, sem pedig a hibaarányokat. A visszatérítésekkel kapcsolatban, amelyek a valós indirekt költségekre vonatkoztak, már beláttuk, hogy a jogi konfliktusok és hiba forrásoknak ez a legerős teljesebb alapja a közvetlen költségek visszatérítése, a visszatérítési arányjal, valamint a nom, egy nominálköltség megtérítésével mindenféle tevékenység és indirekt költség megtérítésére sokkal egyszerűbb modell lenne. Remélem, hogy a e szakbizottság véleményével következetesen sikerül az alacsonyabb hibahatárokat elérnünk, és így valóban elérhetjük azokat az egyszerűségeket, amelyeket a, a 2020-as horizont csomagban megkívántunk valósítani. Az elfogadható hibahatár ki, kihívás, és továbbra is azonban egy versenyképes nemzetközi kutatási szakpolitika tárgya marad az egyszerűsítési elemekkel együtt, amelyek a módosított pénzügyi jogszabályokban vannak, megfelelő áttörést biztosítanak ahhoz, hogy egyszerű, tisztességes és hatékony beru- befektetéseket biztosíthassunk európai szinten a kutatás és innovációba. Lehetőleg a legjobb értéket fogjuk minden egyes elköltött euró után így kapni. Mivel az európai adófizetők ezt követelik és meg is érdemlik, hogy befizetett adópénzeikből ezt kapják, és ez a legtöbb, amit lehet. Úgy gondolom, hogy az épp pénzügyi irányítás mellett követ támogatnunk kell a, a, a kutatást, több innovációt, vonzó és hozzáférhető innovációs és kutatási politikát, amely növekedést, munkahelyeket teremt. Biztos vagyok abban, hogy megfelelő egyensúlyt tudunk majd találni ez két célkitűzés között, és mindkét célkitűzést a, a a, a hetes keretprogram és a 2020-as Horizon program keretében el tudjuk érni. Szeretném saját és a főigazgató köszönetét Balkó úr, fel, Balkó úr felé átadni, hiszen rendkívüli mértékben segített minket munkájának eredménye abban, hogy a javaslatokat áttekintsük, és remélhetőleg azokat, amelyeket a Horizon 2020-ra vonatkozóan el is fognak fogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel pedig a kollégáknak adom meg a szót, hogyha kérdésük, hozzászólásuk van. Az első Piba úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Nagyon köszönöm a részleteiben igen meggyőző beszámolóját. Három kérdésem van. Az egyik a szóbeli beszámolóra vonatkozik, amit Gajer kollega is már említett. Elképzelhető-e az, hogy a hibahatár megkettőzésénél egyszerűen túl sok dudás van egy csárdában, olyanok, akik különböző érvekkel próbálnak a kutatási programban felülkeretekedni. Nem lehet-e, hogy párhuzamos struktúrákat fogunk, illetve párhuzamos struktúrákat építettünk fel? Lehet-e munkamegosztással ezt feloldani? Hogy nehogy egy olyan struktúra alakuljon ki, amiben mindenki valami mást is csinál, és bizonyos hibahatárt feltételezve kétszeresen végzik ugyanazokat a feladatokat. Az írásban benyújtott beszámolóval kapcsolatban egy technikai jellegű kérdésem van egyrészt. A számítástechnikai eszközök, amelyeket újonnan kikíván építeni, erre vonatkozóan a kérdésem az, hogy hol akarja alkalmazni ezeket az eszközöket, és mi a célja pontosan velük. A második pedig ugye a piros zászlókról, mint az ellenőrzés rendszeréről beszélt. Ezt hogyan képzeljük el? Milyen lesz magában az eljárás? Igazából én nem látom magam előtt a rendszert. A harmadik terület pedig, amire szeretnék rákérdezni, a külső könyvvizsgálók, akik 31 esetből 25-nél nem találtak megfelelő tanúsítványt. Ez elgondolkoztató. Egyrészt említette biztos asszony azt, hogy 11 előadást tartott, oktatásokat szerveztek. Vajon ezek az oktatások, képzések a, a könyvvizsgálóknak szólnak, és ez a 11 előadás minden tisztelettel nem túl kevés, nem 100-150-nek kellene lenni azért, hogy valami hatása legyen. Mégiscsak nyilvánvaló, hogy még a könyvvizsgálók is újra meg újra hibázhatnak. A végs, az utolsó kérdésem, megjegyzésem pedig tulajdonképpen a bizottságnak szól. Miért nem általános visszajelzés van? Miért csak a kirívó eseteknél? az is már egyfajta képzés lenne, hogy egy-egy feltűnő esetnél a visszajelzésre már sor kerülne, nem pedig csak a súlyos tévedéseknél. Köszönöm szépen. A következő, Inge Kreszle kollega. A probléma a kutatási alapnál mindig az, hogy nagyon sok főigazgatóság részesül belőle. Többször szóltunk már erről. Mi legyen? Hogyan dolgoznak ezen? Hogyan dolgoznak azon, hogy ugyanazokat a dolgokat különbözőképpen értelmezik? Az új periódusban például gondolja, hogy sikerül-e a kedvezményezetteknek valamilyen útmutatók alapján valóban segíteni, és egységesen. Ezek az egységes útmutatók, az egységes egyenlegek igazából nagyon hasznosak lennének. Nem kellene minden egyes költségvetési sornál újra kidolgozni a teljes, illetve megoldani ezt az egész problematikát. Ez az első dolog, a másik pedig az új programok, és ezeknek a szabályozása. Ha azt nézem, hogy az egyes alapokban mit csinálunk, akkor ö, beleszédül az ember, hiszen mindazt veszélyeztetik ezzel, amit ez a, ez a szakbizottság is megpróbált elérni. Mi lett mindennek a mérlege? A bizottságnak mégiscsak jelentős a befolyása hogyha új szöveget kell írni, akkor mondjuk jó lenne, hogyha figyelnének rá, de nem szükségszerűen a módosító indítványokhoz kell, hogy igazodjon. De mi a tervük? Hol vannak a határvonalak? Pieródia következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos asszony, gratulálok önnek és munkatársainak. Egyrészt, amit elmondott azért, másrészt pedig, ahogy reagált. Ami a számvevőszéket illeti, még mindig nem tudom elfogadni azt, hogy 150 vizsgálatot folytatnak akkor, amikor több ezer esetet kellene megvizsgálni. Természetesen a vizsgálat szabályait be kell tartani, de elnök úr, hát mégiscsak azt kérem, most kihasználva a biztosasszony jelenlétét, hogy hallgassa meg a következőt. Tudnék, az egyszerűsítéssel kapcsolatban jelentős aggodalmaim vannak. Beszéltünk már többször erről az egyszerűsítésről, de biztos asszony Ön is elmondta, hogy támogat minket ebben. Attól tartok mégis azonban, hogy még ha mégsem sikerülne ezt elérnünk. A szavazásra nem holnap, holnap után kerül sor bizonyos rendeletekről. Azt gondolom, hogy elszalasztunk egy alkalmat arra, hogy egyszerűsítsünk egy par, szabályokon az Európai Uniót azzal, az Európai Uniónak a szemére vetik az, hogy egyre bonyolítja a helyzetet. Most itt van a lehetőség arra, hogy egyszerűsítsenek. Úgy tűnik számomra, hogy mégis bonyolítjuk a helyzetet. Hogyan fogjuk ezt elmagyarázni az állampolgároknak? háromoldalú egyeztetésre kerül ugye sor, a parlamenti képviselőknek nagyon oda kell arra figyelni, figyelniük, hogy nem lehet folyamatosan azt követelni, hogy egyszerűsítsenek a szabályok, és a parlamentben pedig egyre bonyolultabb szabályokról szavazni. Elké- megkaptam a jelentést az egyszerűsítő eljárásokkal kapcsolatban, ez, ez rémisztő. Rémisztő, hogy az Európai Bizottság Ugye az Európai Bizottságnak a szándéka létezik az egyszerűsítésre, egy, hiszen megértették, hogy javítani kell a kapcsolatot a polgárokkal, és közben az Európai Parlament képviselők pedig számos olyan javaslatot nyújtanak be, módosítást nyújtanak be, melyek még tovább bonyolítják a dolgokat. Az Európai Bizottság ugye benyújtott bizonyos egyszerűsítő javaslatokat. A frakciók pedig elkészítették eh, ezzel kapcsolatban a véleményüket. Nagyon aggaszt ez engem. Eh, elég csalódott vagyok eh, azzal kapcsolatban, hogy hatalmas feladataink vannak az egyszerűsítéssel kapcsolatban. Ezt azonban megsemmisítik az, hogy bizonyos lobbycsoportok vagy bizonyos ágazatok ilyen vagy olyan kedvezményeket akarnak elérni. Ja, Dank. Köszönöm szépen Odi kollégának. A kérdés, amelyeket eddig felvetettek, olyan kérdések, amelyekhez határozottan a bizottság elnökeként csatlakozom. A költségvetési rend ugyanis óriási munka eredménye, és szeretnénk egyszerűsítéseket megfelelő keretek között. Az eljárás egyszerűsítését is lehetővé kívánjuk tenni. Azt látjuk, hogy a különböző szakterületekre vonatkozó rendelkezéseknél vagy nem használták ki ezeket a lehetőségeket, vagy pedig a javaslatokba kontraproduktív részleteket vettek fel. Éppen ezért Jean-Pierre Rodi kérdésére biztos asszony, én magam is határozottan újra rákérdeznék, és célirányosan megkérdezni, hogy véleménye szerint hogyan sikerül a, hogyan tudja a Költségvetési Szakbizottság önt támogatni abban, hogy az elkövetkező tárgyalások során valóban az eljárásokat sikerüljön egyszerűsíteni. Elnök úr, igen, nagyra értékelem, ahogy említettem a bevezetőmben is e szakbizottság munkáját. Voltunk a tanácsnál, meg kell, hogy mondjam, nagyon nehéz tanácsülésünk volt konkrét kérdésekkel és az indirekt költségek konkrét kérdésével. Nagyon érdekes, mert már az elején, akkor, amikor a 2020-as horizontról beszéltünk, és arról, hogy mit kell megváltoztatni. Mi az a legfontosabb minden kedvezményezett számára, legyen az kutató, egyetemi kutatás, intézmény, vállalat? Mi az az egy nagy dolog, amit kérnek az új kutatási programban? Az egyszerűsítés volt az elsődleges dolog. Akkor, amikor a minisztereket kérjük, hogy mi az az első számi dolog, amit akarnak egyszerűsítés. Parlament képviselők, egyszerűsítés. És valóban ez olyan, mintha ez lenne a, a fajta hozzáállás, hogy jó, de ne nálam. Tehát legyen egyszerűsítés, de azért ne nálam. És ez volt az a fajta tárgyalás, amit a miniszterek tanácsában is folytattunk. Anélkül, hogy bármely titkot elárulnék abból, hogy mi, mégiscsak lehet tudni, hogy azok a tagállamok, amelyek érveltek, és a leginkább akarták az egyszerűsítést, azok voltak éppen azok, amelyek e kérdésben, a közvetlen költségeknél nem akartak ennek lehetőséget adni. Pár elfogadták azt, hogy a számvevőszék jelezte, hogy pontosan ez az a terület, ahol egyre több a hiba. Nagyon nehéz volt a tárgyalás, többször meg is szakítottuk annak érdekében, hogy valamilyen fajta döntést végül egyeztessünk, de végül azt mondták a miniszterek, hogy jó, legyen az egyszerűsítés a legelső. És úr és mások is visszhangozták saját aggodalmamat is. Valóban úgy tűnik, mintha egyfajta bonyodalomba keveredett volna az IKRE szakbizottság, természetesen nagyon sok módosítás nem az egyszerűsítést eredményezi. Odi úr, amit említett, én magam is, eh, különösen az utolsó eh, megjegyzését tartottam, nagyon fontosnak ezt osztom. Nyilvánvalóan politikai döntés tárgya az, hogy hogyan lehet az egyszerűsítést erősíteni, vagy előrébb vinni a kollégákkal az itrében és a különböző politikai frakciók keretében. De hát ez probléma. Én magam is felvetettem az itre előadóinál Múlt héten például beszéltünk újra erről, rámutattam arra, hogy az az egyszerűsítés, ezt kérték, ez az, amit e- erre vonatkozóan kidolgoztunk, és most úgy tűnik, hogy most viszont újra bonyolítják az egészet. És ezzel tulajdonképpen a hiba határokat, hiba arányokat növelik, ezt sem önök, sem mi nem akarjuk. Ez tehát probléma. És mint mondtam, csak a parlamentben de lehetőség szerint ezt fel lehet majd a trialógusban is oldani. Ami a magasabb hiba rátát illeti, mint, annak is helyesen, mint ön is helyesen mondta Gájer úr, um, IKT, az oktatás, képzés, bármi ide tartozhat. 20 ezer új belépőt jelent ez a programban, akik először navigálnak egy igen nehéz, bonyolult rendszerben. és különböző szolgáltatások is vannak benne. A bizottság megpróbálta egyszerűbbé, könnyebbé tenni mindezt. Hogyan? Először is ott van az innovációs biztosok csoportja. Ebben megpróbáltunk minden egyes szolgáltatást, szolgálatot összehozni ugye a biztosokat is, meg a szolgálatokat is, hogy ne a saját kis elszigetelt részüken dolgozzanak, hanem együttműködjenek. Nyilvánvalóan a biztosok kutatási ö, csoportja, gárdája ezt nagyon aktívan támogatta. Most már vannak közös szabályaink, eljárásaink, és ezeket ugyanúgy fogjuk érte, fogják értelmezni az összes szolgálatnál. Én úgy gondolom, hogy persze lehet egy azonos szabály, de hogyha azokat nem ugyanúgy értelmezik, az összes szolgálatnál, akkor tulajdonképpen visszajutottunk a kiinduló ponthoz. A folyamataink, a clearing szakbizottság, a helpdesk, mindez afelé halad már, hogy a bizottság szolgálatain belül egyszerűsítsük valóban azt, ahogy dolgozunk. Az új pénzügyi szabályal pedig azonosítani lehet azokat a, a tolerálható kockázati szintet, meg lehet határozni. A legvalószínűbb hibakockázatot is, ez nagyon fontos valóban. De hogyha nem sikerül az egyszerűsítés, akkor automatikusan a 4-5 százalékos hiba határra kerülünk a kutatásban. Pedig egyszerűsítéssel, és én úgy gondolom magam is, és hiszek ebben a, a számvevőszéknek, hogy egyszerűsítéssel jelentősen lehetne ezt a arányt csökkenteni. Minden résztvevő számára egy rendszerrel, ami minden nap érvényes, és egyetlen egy folyamattal, eljárással felmerült a kér, a, egy másik kérdés is, hogy mennyire vannak tudatában ennek a szab, ezeknek a szabályoknak a résztvevők, az érintettek és a független könyvvizsgályok. 2011-ben indítottuk el ezt a kezd, eh, kezdeményezést, ahogy a bevezetőmben mondtam, hogy egyfajta útmutatót adjunk a résztvevőknek és a független könyvvizsgálóknak is. Egy útmutató dokumentumot állítottunk össze a leggyakoribb hibákról és azok elkerüléséről aztán pedig szemináriumokat tartottunk, 11-et összesen, 13 tagállamra és társult országra, 180 résztvevővel. Ezen kívül volt, lesz még 2013-ban 7 ilyen hasonló szeminárium, de meg kell, hogy menni, hogy van két tagállam, amely rezisztál, ellenáll ennek, hogy bekapcsolódjon ebbe a folyamatba. Kár. Kár, mert úgy gondolom, hogy mindenki tanulhat a bizottságot beleértve is, és igenis fontos, hogy nyitottak legyünk a tanulásra. A szolgálataink most közvetlenül írnak a független könyvvizsgálóknak is, hogy van, hogyha a könyvvizsgálat más eredményekre jut, és a kutatási szolgálat is majd válaszol a könyvvizsgálók összes kérdésére. Ami a tanúsítványokat is, és illeti valóban a számvevőszék véleményét megerősíthetjük, a könyvvizsgálók gyakran nem tudják azonosítani a megfelelő tanúsítványokat. A hiba határ átlagos azonban, e, általában több mint 15%-kal alacsonyabb a hiva határ ott, ahol azonosítható tanúsítvány van. Úgy gondolom, hogy éppen ezért ez nagyon értékes ellenőrzési intézkedést minden hibával együtt. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük, biztos asszony. Úgy látom, valamik pótkérdések. Gájer úr először. Igen, köszönöm a kiegészítő információkat. Az első körben itt végül is közös az ügyünk, hogy egyszerűsíteni szeretnénk. Ebben a bizottságban többször is szavaztunk erről a kérdésről, és mindig bebizonyosodott, hogy itt mi többségileg az egy, a szabályok egyszerűsítését kívánjuk, és mi is egyetértünk azzal, hogy ezáltal a hiba arány csökkenthető lenne még ha ennek más kockázatai vannak is. Azzal a két kérdéssel kapcsolatban, amelyet most önnek még föl szeretnék tenni, azt el kell, hogy mondjam, hogy az a kérdés, hogy a főigazgatóságon belüli szabályok többféleképpen értelmezhetőek az alasztályokon, ez a kérdés szerintem jól kezelhető, és ön utalt is rá, hogy erre törekszenek közös szabályok mellett közös értelmezése is szükséges a szabályoknak, ezzel teljesen egyetértünk, de milyen gyorsan lehet ezt működőképessé tenni, ezt az új rendszert, és mekkora ellenállással kell megküzdeni? Miért olyan bonyolult ez az egész dolog? Miért nem lehetett ezt már korábban megszervezni? elnézést kérek, de ha a választóimnak el kell, hogy magyarázzam, hogy miért ilyen magas ez a arány, és akkor erre azt a válaszkol, azt kell, hogy válaszoljam, hogy a bizottság saját magával nem tud megegyezni a szabályok értelmezésében, nos, ezt nem fogják tőlem elfogadni. Attól tartok, hogy nem lesz túl népszerű ez a válasz. Itt a kollégák lehet, hogy ezt megértik, mert itt szakemberek vannak, és értik a problémát, de ez nem közvetíthető a választók felé. Ez így, így nem közvetíthető válasz. Én olyan ember vagyok, a, aki szívesen mondom el, hogy miben, a, miben felelősek a tagállamok, és hát biztos asszony is ezt erősíti meg, hogy felelősek, de a bizottságon belül, hogy ez gondot okozzon, hogy önök nem tudják egyszerűsíteni az eljárást a cégen belül, ez számomra felfoghatatlan, és ezt a problémát minél gyorsabban orvosolni kérem. Ha lehet, akkor még ma a mentesítési eljárás során kapjunk valamilyen ígéretet arra, hogy ez meddig fog megtörténni, és ha a bizottságban kell keresnünk a problémát, akkor kénytelenek leszünk ezzel a problémával a jövőben intenzívebben foglalkozni. A második kérdésem a kifizetések ciklicitását illeti. Ha jól értettem önt, bevezetőjében azt mondta, hogy még nem sikerült rendszert találni ebben a rendszerben, ö, rendszer találni ebben a mozgásban, hogy miért ismétlődnek, miért ismétlődik a hiba arány megemelkedése időről időre. Én úgy értem azt, amit ön mondott, hogy jó, nyilván a kezdő, kezdő kifizetések mindig kiszolgáltatottabbak a hibáknak, mert föl kell mérni a terepet, költségtervet kell készíteni, tehát a kezdetben mindig több a hiba, ez természetes. És, de fordítva is igaz, ez a logika, hogy a köztes kifizetéseknél és a végső kifizetéseknél is vannak hibák bőven, tehát nem csak a kezdetieknél. Most éppen lezárunk egy támogatási időszakot, és a 2020-as stratégia kapcsán most örömmel tölt el, hogy a bizottság több javaslatával is jobb szabályokat akar teremteni, és ezáltal is csökkenteni a hibákat, de mégiscsak van egy sziklicitás a hiba arányban, és ha ez így folytatódik, akkor hogy tudják majd a 2012-es 13-as költségvetést megvédeni? Biztos asszony kíván reflektálni? Igen, Gájer úrnak teljesen igaza van, hogyha másokat arra próbálunk rávenni, hogy egyszerűsítsenek, akkor először a saját házunk táját kell rendbe tenni, és valóban ez a DG Research és Innovation és kutatás és innováció főigazgatóság feladata, és ezt el is kezdtük ezt a munkát, jó ideje folytatjuk is. Valóban időbe telt, és talán Gájer úr is elfogadja ezt, hogy az embereket rávegyük arra, akik már évek óta bizonyos módon működtek, hogy most teljesen más szabályok szerint működjenek. Már előbb is utaltam rá, hogy ki kellett mozdítani a munkatársainkat a korábbi megszokott gyakorlatukból, hogy nálunk is valódi egyszerűsítés jöjjön létre. Valóban, igaza van, nem elég közös egységes szabályokat kialakítani, hanem ezek interpretációját is egységessé kell tenni a cégen belül, és ezen már jó ideje dolgozunk a bizottság egészen, most nem a főigazgatóságról beszélek, próbálja feltárni annak a lehetőségét, hogy a 2020-as Horizon program belül és hogyan lehetne közös számítástechnikai hátteret, eljárást, auditingot kialakítani, hogy legalább ezen belül, legalább kívülről nézve egységes legyen a működésünk és erre erőteljes lépéseket teszünk most. Tehát egyetértünk az ön elvével, elkezdtük a végrehajtását ezeknek a szabályoknak, és nem csak az én DJ-mnél, hanem az egész bizottságon belül. Ha az ember megnézi ezeket a hiba százalékokat, igaza van abban is, hogy valóban nem csak a kezdeti előzetes fázisban vannak hibák, de ha nem vesszük az előzetes szakaszt figyelembe, a számvevőszék ezt figyelembe szokta venni egyébként, a végső kifizetéseket is. Nos, ha megnézzük a fejezeteken belüli 3%-os átlag hiba arányt, akkor ez a sok hiba mind apró hiba. Tehát ez is azt mutatja, hogy már jobb az iránymutatás, és csökkent a hibák mérete, még ha számuk nőtt is, és hogy tovább vigyük ezt a trendet, ehhez valóban az egyszerűsítésre lesz szükség, ahogy ezt már a, 2020-as Horizon programban elő is irányoztuk. A bevezetőmben is elmondtam, hogy mi járul hozzá a hibákhoz. Az, hogy sokan lépnek be most felhasználóként, kedvezményezetként a programokba, amelyek még így is nagyon bonyolultak, még ha majd egyszerűsítjük is őket, tehát meg kell tanulniuk az új szabályokat, hozzá kell szokniuk a rendszerekhez, az eljárásokhoz. A végkifizetéseknél jobb ex ante ö, ellenőrzésekre lesz szükség, és mondom, 20 ezer résztvevője lesz ezeknek a kiterjesztett programoknak, tehát van itt egy objektív oka is a hibáknak. Teljesen elkötelezettek vagyunk az egyszerűsítés mellett, és mi is úgy gondoljuk, hogy ezek majd jobbulást eredményeznek. Régóta beszélünk a bizottságnál, az egész bizottság elkötelezette mellett elkezdtük a megvalósítását, és szeretnénk azt, hogy a kutatói család, azok a szakemberek, akik eh, ebben részt vesznek, eh, is majd átveszik tőlünk ezt a gondolkodásmódot, azt reméljük, és eh, hozzájárulnak a hibák csökkentéséhez. Van-e másnak még ebben a témában kérdése, megjegyzése? Entschuldigung, ich möchte elnézést, de a számvevő székhez szeretném kérni, ugye éppen külön jelentést készítenek a kutatási keretprogramról, kérdezni, hogy ők mit javasolnának nekünk, hogyan lehetne az éves jelentést eh, úgy részletezni, hogy erre a problémára is kitérjen, és mit vegyünk föl ebbe. A számvevőszék tud, kíván erre a Gressler által föltett kérdésre válaszolni? Uh by auditor standards we are, uh, we are... A, az auditing normák tekintetében igen, éppen most uh, fejezzük be a hetes uh, keretprogramról szóló jelentésünket. Nem tudom megelőlegezni annak kijelentéseit, de uh, úgy gondolom, hogy ez az audit hozzáadott értéket képvisel a kutatás finanszírozás szempontjából, és ha véglegesedett maga a külön jelentés, akkor az úgynevezett contradictory eljárás fog beindulni, mert ennek során és ennek során majd sok részletet önök is megtudnak majd, és akkor közösen fogjuk levonni a következtetést. Odi úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném még egyszer elmondani azt, hogy aggasztanak, aggasztanak bizonyos dolgok. Az ITRESZ szakbizottság olyan módosításokat nyújtott be, amelyek, vagy olyan javaslatokat, amelyek bonyolítani fogják a helyzetet, nem, tehát ellenében hatnak az Európai Bizottsági Egyszerűsítési törekve, törekvéseknek. Szerdán csütörtökön szavazáskor jó lenne ezt megállítani, ezt a folyamatot. Nagyon figyeljünk oda, hogy mi lesz a szavazáson. A a frakciók, a KONT szakbizottság és a bizottsági kutatási főigazgatóság, és emellett még az ipar, a kutatók, stb. bevonására szükség van. Nem mindent értek. Ugye azt mondjuk, mondunk valamit, és aztán utána azt mondják, hogy jó, de hát ez nem megy, mert az ipar képviselői szeretnének több támogatást, stb. stb. stb Nos, mielőtt egy végleges döntést hozunk és, és rendeletet elfogadunk, nagyon fontos lenne, hogy ne legyen, hogy, hogy, hogy ne kerüljük el, hogy túl nagy körben vitát vitazzunk erről, mert még több hibát fogunk ezzel kreálni, generálni. Nem tudom, mi lenne a legjobb megoldás, nem akarok butaságokat beszélni, elnök úr. Nem tudom, mi lenne a legjobb. Mielőtt Geir úrnak megadom a szót, nekem is lenne egy kérdésem. Talán biztos asszony válaszában ezt önök nem hallották meg, ugye elhangzott, hogy a bizottság felmérte már, hogy kik lesznek a legérintettebbek, mely szintek, mely kedvezményezettek, és melyek azok az alanyok, akik a legtöbb hibát követik el. Inkább a vállalkozások követik el a több hibát, a kisebbek, a közepesek, a nagyobbak, lehet ilyen mintát észrevenni, vagy pedig az egyetemek. Erre vonatkozó statisztikáik vannak, van ilyen minta? Meg lehet azt mondani, hogy hol, mely intézményeknél tipikusabb a hiba elkövetés, és lehet ebből esetleg valamilyen következtetés levonni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a jövőben visszaszorítani a hibákat. Ez az én kérdésem, ne Gájer adom meg a szót, és majd utána kérem biztos asszonyt, hogy válaszoljon. A szabályok közös értelmezése foglalkoztat engem legjobban. Mert értem én, hallottam én, biztos asszony, hogy önök elkezdték közösen a munkát a bizottságnál erre vonatkozóan, de nem hallottam ígéretet arra, hogy mikor és mi, lehetőleg a közeljövőben zárul le ez az, a folyamat, és most már akkor lehet azzal számolni, hogy egységes lesz a szabályok értelmezése a bizottságon belül. Jó lenne, ha ön személy szerint, vagy az ön kollégái a bizottságnál, akik felelősek a kérdésben, a mentesítési jelentés lezárása előtt nyilatkoznának e tekintetben, hogy a közös szabályok közös értelmezése megvalósult. Mert addig nem tudunk pozitív véleményt alkotni, amíg ez csak egy ígéret, és nem de facto ö, elvégzett ö, munka. És ezzel kapcsolatos második megjegyzésem is, az előző felszólalásomban csak utaltam, erre most kifejteném, megköszönném, ha írásban tudna válaszolni arra a kérdésre, hogy melyek azok a tagállamok konkrétan, amelyek az egyszerűsítésnek útjába állnak, és én ezt szívesen hallanám explicite. Van -e még a bizottság tagjai körében kérdés, akkor Kérem biztos asszonyt, hogy válaszoljon. Kezdeném az utolsó kérdéssel, ez a legegyszerűbb. Erre lehet e, egyenesen válaszolni. Sajnos két nagy tagállam az, amely leginkább ellenáll, e, két nagy kedvezményezett ország, Franciaország és az Egyesült Királyság. Azt is kérdezte, hogy ebben a vitában, amelyet most folytatunk a tagállamokkal, a, a közös értelmezéséről a szabályoknak, hogy mikor lesz konkrét dátum, igen, fogok önnek küldeni egy erre vonatkozó leíratot. Az elnök úr kérdésére válaszolva. Nincs igazán információnk arról, hogy mely területeken, mely intézményeknél halmozódnak inkább a hibák, hogy ez kis- és középvállalkozások lennének-e, vagy a nagyok. A kis- és középvállalkozások általában tény, hogy nem rendelkeznek azzal az administratív kapacitással, amelyel a nagy projekteket és komplex szabályokat kednák, és náluk a csőd kockázata is magasabb, mint a nagy cégeknél. De nem mondható az ki, hogy ők lennének kifejezetten a hiba okai, sőt, ha azt akarjuk, hogy minél több KKV vegyen részt a programokban, akkor egy kicsit azt kockáztatjuk, hogy még több lesz a hiba. De, de, de nem igaz az, hogy a KKV-k, ha egyszerűsítettük a szabályokat, akkor ne tudnának megfelelni. Inkább azt látjuk, hogy a, a, a hiba típusokban minta általában a költségelszámolásokkal és nem a projektekkel összefüggésbe hozhatók, a harmadik felek, az, az alvállalkozók, a tőke, a közvetett költségmodellek, a nem elszámolható költségek elszámolása, a személyügyi költségek költségeinek az elszámolása, a személyi költségek rossz elszámolása, a személyi költségek általány típusú elszámolása, a kifizetések kis és középületi vállalkozások vezetőinek és az áfa elszámolások hibái. Tehát ezek azok a hiba típusok, ah, amelyek a leggyakorabban előfordulnak a hibák között. Ez lenne a válaszom elnök úr kérdésére. Köszönöm. Úgy látom, hogy akkor nincsen több kérdés ebben a pillanatban. Kíván-e a számvevőszék bármit hozzáfűzni az elhangzottakhoz? Úgy látom, hogy nem. Nekem Gájer úr sem akar záró zárszót tartani? Nem? Akkor köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött ülésünkre, és várjuk a következő találkozót. Ha ön úgy gondolja, hogy mi tehetnénk valamit az ügy érdekében, és segíthetjük önt az egyszerűsítés iránt végzett munkájában, akkor közölje ezt velünk. És akkor ezzel lezárom ezt a rendi pontot. Most a nyilvános ülésnek vége. Rövid szünet után folytatjuk az ülést a koordinátorok üléséről.